játszás pénzügyi bűncselekmények témájában van. Első bekezdés 56-os módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 57-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 51D. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 60 név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 61. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 85-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 86 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös bekezdés négy részben. Első rész mellette, illetve megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 62-es, megnyitom a szavaz, ö, mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva 63 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 64 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 41-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 65-ös mellette, melle, ellene tartózkodók elutasítva, 50 kettes, két részben első rész mellett. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 60-as bekezdés eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-as eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 64-es három részben el, eredeti szöveg első rész, mellette ellene tartózkodók, elfogadva második rész, mellette ellene tartózkodók, elfogadva harmadik rész, mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 65-ös bekezdés ki, eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 67 eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 68 eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva hatos módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg, ez okafogyott lett, 26-os módosítás név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva Hetes módosítás következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg okafogyottá vált. Eredeti szöveg első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 75-ös 26-os módosítással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 77 eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as módosítás, név szerint megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva. 29-es két részben első rész mellette ellene. Mellette ellene tartózkodó második rész név szerint. Lezárom a szavazást, elutasítva. Eredeti szöveg név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 8-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. Okafogyott, okafogyott, 83-as mellette ellene újra mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 106-os első rész mellette. Elnézést, javítja magát az elnök, visszamegyünk a 90-eshez, ez név szerinti szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 106-os bekezdés két részben mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 66-os módosítás név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es módosítás mellette. Ellene tartózkodók. Nem látom, úgyhogy leellenőrizzük. Még nagyon sok szavazás vár ránk, úgyhogy kérem, hogy haladjunk, emeljék fel a kezüket. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Leellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük le. A kettes módosítás. Lezárom. Elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 68 Akkor leellenőrizzük a 67-est, megnyitom a szavazást. Még legalább 100 szavazás vár ránk, csak úgy mondom. Lezárom a szavazást, elfogadva. as mellette, ellene tartózkodók, elutasítva ellenőrizzük le ezt is. De azért kérem, emeljék fel a kezüket, mert ez így különben nagyon nehéz. Lezárom. Elutasítva. 30-as név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 69 mellette, ellene tartózkodók. 30, el, elutasítva 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 123. Három részben első rész név szerint megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Első rész a 209-eshez mellette ellene tartózkodók elfogadva, másik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Eredeti szöveg 214-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 92-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 219 mellette ellene tartózkodók. Szerintem ez elutasítva, de ellenőrizzük. voto chiuso respinto elutasítva tízes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva 97 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 93 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, de ezt ellenőrizzük. Ellenőrizzük le. olaszul a check az a kontroll, mhm. vagyis leellenőrzés. Voto chiuso. Lezárom. Elfogadva. 35-ös név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Il voto è... Lezárom. Elfogadva. 250-es mellette ellene tartózkodók. Senki sem szavaz már itt. Ki az, aki támogatja az eredeti szöveg 250-es bekezdését mellette, ellene tartózkodók elfogadva 36-os módosítás mellett? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 263-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva, de ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást elfogadva. 11-es bekezdés. Mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 70-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 71-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, 72-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 52 D név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 75 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 76 név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 39 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 12 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 77 e, két részben első rész mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Második rész mellette leellenőrizzük a 77-es második részét. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79 név szavazással. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80. Mellette ellene tartózkodók, elutasítva 40, mellette ellene tartózkodók, elutasítva 94 név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es után 21-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük akkor le. Lezárom a szavazást. Igazuk volt, elfogadva. 96 két részben. Első rész név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es módosítás mellette ellene tartózkodó, elutasítva. 16-os mellette ellene akta mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 81 mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt el, elutasítottuk a 81-est. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 326-os két részben első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 43-as módosítás mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 333-as két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 82-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 345-ös név szerint. Melyiket akarják ellenőrizni? A 82-est? Jó, akkor legyen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most a 345-ös következik név szerint. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 347-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 83-as bekez, ö, módosítás mellett ellene tartózkodók elutasítva, 359-es bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. 83-as. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg 368 név szerinti szavazással. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös módosítás mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva. 46-os módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodók, elfogadva 48, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg 401-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55D, 54D, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55D, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 49-es módosítás mellett ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 18-as módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 408-as bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 409-es bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es módosítás név szerint. Lezárom a szavazást elfogadva. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most pedig a teljes anyagról szavazunk, megnyitom a szavazást. Név szerint. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, Kofod és Niedermayer képviselőknek gratulálunk. Nagyon megérdemelték, azért is, mert nagyon hosszú szavazásról volt szó. Frunculika jelentés, EU-Svájc intézményi keretmegállapodás, egyes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Leellenőrizzük akkor a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. K. Preambulum bekezdés 2 módosítás mellett ellene tartózkodók elfogadva, és most név szerint a javaslatról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk Fruncilika úrnak, és ezzel következnek a szavazatmagyarázatok. Kérem, hogy a kedves urak, hölgyek, akik ki kell menjenek, menjenek ki, akik nem akarnak hozzászólni a szavazatmagyarázatoknál. Biztos. Most pedig következnek a szavazat magyarázatok, és kezdjük Ulszkov asszony jelentésével, amelyel kapcsolatban Mayer asszony kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elutasítottam a jelentést. Semmi bajom nincs azzal, hogy az órák előre-hátra mennek. De Igazából nálunk egy dupla idő volt, hiszen át kellett állítani, át kellett a Greenwich időről állítani, tehát nálunk ez egy négyszeres átállás volt. És igazából 450 életet lehetne megmenteni érveltek, de szerintem, hogyha kevesebb lenne a széndiokszid kibocsátás, akkor még több életet lehetne megmenteni. A ketyegő órák ügyében 5 millióan írták alá ezt a petíciót. Viszont uh, itt a Brexit meg Angliát veri szét. Állítsuk le az órát. Köszönöm. Köszönöm. Zdrajevski képviselő. Köszönöm. Már néhány éve azt támogatom, hogy ne változtassuk meg az időt se télen, se nyáron hiszen igazából ennek a változtatásnak semmi értelme nincsen. De az egész zavarokkal jár, hogyha, ki, hogyha átállítjuk évente kétszer az órát. Ezen kívül úgy gondolom, hogy harmonizálni kellene a dolgot, és elő is kellene készíteni, hogyha egy ilyen döntés születik. Úgy gondolom, hogyha elfogadjuk azt, ami javaslatra kerül, akkor ez a 18 hónap túl sok idő, túl hosszú az intézmények nincsenek abban a helyzetben, hogy itt megfelelő módon lépjenek. Pedig itt lépni kellene. Éppen ezért fejezzük be az időátállást, és az átmeneti idő egy éves jelen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megszavaztam ezt a jelentést, hogy megszüntessük a nyári és téli időszámítás közötti különbséget. A nyári időszámítás mellett kell kitartanunk véleményem szerint. A polgárok azt várják, hogy legyen egy időszámítás nálunk, és ez legyen a nyári. Ezt gyorsabban be kéne vezetni egyébként. Abban bíztam, hogy ezen a hétvégén lesz az utolsó ilyenfajta átállás, de hát a jelentés és a parlament úgy gondolta, hogy időre van szükség, hogy a mechanizmus működőképes legyen, hogy az egyeztetés rendben legyen, hogy ne essenek szék a dolgok itt Európában, hogy minden régió másféleképpen számol. Ez nem lenne jó az egységes piacunknak, meg úgy általában az EU-nak sem. Abban bízom, hogy 2021-ben aztán végre sikerül az átállás. Köszönöm szépen. Nem látom Ilema úr asszonyt, úgyhogy következik Suica asszony. Hvala lijepo. Studije su pokazale da je e, promjena... A e, tanulmányok rámutatnak, hogy e, az idő váltás negatív hatással van az emberekre, a közlekedésre, az energiára, a mezőgazdaságra, egészségre. Éppen ezért itt az idején leálljunk ezzel a szezonális módosítással. 2021-ig nem kellett volna várni, véleményem szerint. Már most hétvégén átállhattunk volna a nyári időszámításra, és én támogatom azt, hogy megmaradjon a nyári időszámítás folyamatosan. A kutatók is arra mutatnak rá, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Szerintem koordinációs igény természetesen fellép, lesz még munkánk ezzel, mert ha mert különböző módon alkalmazzák az a tagállamok, ez a határátlépéseket negatívan érinteni, és a többi. Ezért úgy gondolom, hogy váltásra van szükség, és álljunk át közösen a nyári időszámításra. Seinfeld úr. Köszönöm szépen, önök úr. Nagy hatása van ennek a dolognak a mindennapokra hogyha évente kétszer átállítjuk az órát, ez a naptárra is vonatkozik, és a mindennapokra, és a vállalatokra, a gazdaságra, a közlekedésre, a turizmusra, mind-mind kihatással van. Ebből az okból én támogatom a változást. Azonban akkor is kételkedem, hogy mennyire lesz hatékony ez a felszólítás. Hiszen egyszer egyszer is elhalasztódik a határidő, másodszorban pedig az államok a saját országaikban különféle időszámításokat foglak alkalmazni, ezt pedig nem akarjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hennen képviselő. Ó, nagyon érdekes, hogy azt hallottuk, hogy állítsuk meg az órákat a Brexit tekintetében. Tehát lesz, hogyha lesz még egy eh, európai választás, nem hiszem, hogy sok brit munkáspárti képviselő lesz, itt Tori se lesz, de ez egy Európai Uniós döntés, hogy eh, melyik időt alkalmazzunk. Tehát, hogy ez most igazából mit ér, nagy-Britanniában, hogyha állandóan nyári időszámítás van, akkor ez azt jelenti, hogy egy sokkal korábbi generáció munka szokásait veszük át. Tehát itt az elmúlt húsz évben az európai politika úgy zajlott, hogy igazából nem figyeltek senkire. Ez lesz igazából egy olyan csapás, amely itt az emberek számára elviselhető lesz. Köszönöm szépen, Kelly úr. A munkacsoport tagjaként vettem részt ebben a munkában. 5-6 évet töltöttünk azzal, hogy előkészítsük ezt a lépést. Mindenek előtt ö, sokakat megkérdeztünk, és örültünk, hogy végén, hogy a parlament megszavazta ezt. De Eh, úgyhogy kiváló esélyt kapunk arra, hogy a javaslatot átültessük a gyakorlatba, és eh, megszűnjön az évi kétszeri óraátállítás az Európai Unióban. A 2021-es év kiválasztása a tagállamoknak is egy esélyt kínál, hogy nézzék meg, mi történik, eh, melyiket választják, a téli vagy a nyári. Én inkább a nyári időszámítás híve vagyok mm, Helen úr is ezt a maga is ezt mondta. Azt gondolom, hogy az Egyesült Királyságban Írországgal együtt ezen fogunk dolgozni. Jó ez így, ahogy döntöttünk. Köszönöm szépen. Szosnyec úr. Nos, végre megszületett valami, amit támogatni tudok, teljes mértékben mögé állok a dolognak. Itt nem gender kérdésről van szó, vagy a nők, csupán a nők jogairól, vagy LQBT jogokról. Itt egy egyszerű, de fontos kérdés, amiről beszélünk, nyári és téli időszámítás itt egy kompromisszumról beszélünk végül is, ezért meg tudtam szavazni. Ezt nem kellett egyelőre átállítani az órákat, szerintem az egész kétszeri óraátállítás okafogyottá válik végre. Ez egy jó módosítás itt a parlamentben, egy ilyen ciklus vége felé, ez helyes lépés. Köszönöm szépen, Polcsák úr. Köszönöm szépen a szót. Én megszavaztam ezt a jelentést. Ki kell, hogy jelentsem, hogy nagyra értékeltem azt a támogatási hullámot, amit az európai polgárok mutattak. Ez volt az egyik olyan kezdeményezés, amit az, amire az Európai Bizottság nagyon gyorsan reagált. Úgy gondolom, hogy a megfelelő dolgot tettük, a megfelelő módon reagáltunk ez a 2021-es határidő elképzelhető, hogy túl messze van néhány polgárunk számára, hiszen lehet, hogy mást vártak akkor, amikor kezdeményezték ezt a változást, és egy korábbi időpontot szerettek volna. Én teljesen rugalmas vagyok, elfogadom a nemzeti intézmények döntését, elfogadom az európai szint döntését, mind a kettővel tudok élni, nyári időszámítással, téli időszámítással, hiszen az Európai Unió Portugáliától keletig tart, az északi sarkkörtől a földközi tenger déli részéig. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor átmegyünk a következő, a Buzek jelentésre, a belső piac közös szabályai a villamos áram tekintetében. Szuliega képviselő. Köszönöm szépen. A mai napon a az elektromos áram belső piacának reformjáról szavazunk, és elismerjük azt, hogy vannak itt a ökológiai átmenet szempontjából nagyon fontos cégek, de be kell vonni az állampolgárokat is, mert enélkül nem lehet ezt megoldani, és nem lehet állandóan a centralizációra játszani. Nem szabad, hogy a nagy energia óriások vegyék kezükbe ezt az átmenetet, hanem helyette inkább az állampolgároknak, a lakosságnak, a közösségeknek kell megadni ezt a helyzetet. 2025-re szeretnénk leépíteni a hőerőműveket, a, legalábbis a legszennyezőbbeket, a foszilis üzemanyagok, a nukleáris, illetve a, a szénerőművek leállítása is cél. Nagyon sürgős ez a téma társadalmi szempontból, senkit sem szabad lehagyni, hátrahagyni, alternatívákat kell adni azoknak az embereknek, akiket a munkahelyükön elbocsátanak az átmenet miatt. Köszönöm. Szolevszki úr következik. Köszönöm. A túlzott szabályzás helyett, a túlzott bürokrácia helyett inkább az lenne jobb, hogyha megnéznénk, hogy minek van a kisebb negatív anyagi kihatása. De itt most egy koherens dologról van szó, nem vannak még hibányosságok, amennyiben van egy minimális koherencia. Természetesen azt is látjuk, hogy a szándék jó, hiszen szeretnénk az éghajlatvédelmet szorgalmazni, kevesebb kibocsátást szeretnénk, a jelenlegi előírások pedig ezt a célt nem érik el, de még szeretnék utalni egy átmeneti idő fontosságára. Hiszen a célt kell tisztázni, miről van szó, és milyen feltételeket kell az Európai Uniónak ehhez bevezetnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kumpula Natri képviselőasszony, tisztelt elnök úr, nagyon elégedett vagyok, hogy az európai villamos energia piacát ezzel az új jogszabályjal szabályozzuk, amelyet olyan nagy többséggel foglaltuk el, hiszen a tiszta energia csomagnak ez egy nagyon fontos előrelépés. A villamos áram uniót is ki kell fejleszteni. Miért olyan fontos ez? Azért, mert az árampiac, a közös árampiac az előfeltétele annak, hogy legyen energiabiztonság, és hogy a megújuló energiák hányadosa nagyobb legyen. A működő villamosenergiapiac nagyon fontos, hogy egész Európában működjön. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben közösen kell fellépnünk, azonban még ambíciózusabb célokat kell megfogalmazni. Nagyon fontos, hogy ennek a következményeként most jobb lesz a piac, és kevesebb lesz a kibocsátás. Köszönöm. Senyor Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úr. Támogatom ezt a javaslatot amely az egységes piacot kívánja létrehozni az elektromosság területén. Mindenek előtt azt üdvözlöm, hogy a szénerőművek támogatását kivezetik. Ezt egyébként több ország nem támogatja. Az energia, mint Írország sem az én hazám, de az energia átállásra feltétlenül szükség van, és úgy gondolom, hogy a foszilis energiákba történő beruházások támogatását meg kell szüntetni, úgy, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen fontos lépés lenne, és örülök annak, hogy látjuk, hogy az Európai Unió megteszi a szükséges lépéseket. Úgy gondolom, hogy a 200 os növelést évente meg kell őrizni eh, megújuló erőforrásokba, hiszen a tisztább jövőbe investálunk ez alapján. Üdvözlöm ezt a jogszabályt, hiszen a piacot eh, érdekesebbé teszi a megújuló erőforrások szempontjából. Azt hiszem, ez a helyes irányvetett lépés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Polcsak úr. Köszönöm szépen. Az elektromosság, a kereskedelem, a villanyárammal fontos része az egységes piacunknak, hiszen itt az akadálymentes kereskedelmet kívánjuk lehetővé tenni, a szabad kereskedelem rendkívül fontos ezen a területen. A túlzott szabályozás kárt és jelentene és akadályokat jelente, de itt nem erről van szó. Azt hiszem a jelentés összhangban van az EU általános energia keretével, az energiaellátás szükségességével, ezért azt mondhatom, hogy a jelen jogszabályt üdvözlendőnek tartom. Úgy gondolom, hogy ez a polgárok érdekében történik, ők is szeretnék ezt, a polgárok elvárják, hogy reagáljunk a klímaváltozásra, hogy a fogyasztók eh, szerepét erősítsük a piacon, és eh, biztosítsuk az egyenlő alapokon történő versenyzést, eh, és úgy gondolom, hogy ambíciózus programot sikerül elfogadni. Köszönöm szépen! Zsezsilövika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez egy hosszan elnyúló, több éves munka volt, most sikerült ezt lezárni egy megállapodással. Megszületett az energiacsomag az importgázvezetékekre vonatkozóan is itt európai területeken, és ez vonatkozik a területi vizekre is, és fel kell hívni a figyelmet harmadik államokból érkező gázok szerepére a vezetékekre. Most új vezetékeket lehet építeni, de meg kell vizsgálni, hogy mi történik. Itt van az északi áramlat egyes mm, például, amelyet figyelembe lehet venni. Reméljük, hogy a szabályokat az északi áramlat kettesre is alkalmazni lehet majd én egyébként örülök, hogy Buzek úr vezette ezt a munkát, keményen lépett fel a tárgyalások során, igennel is szavaztam az ered- elért eredmények alapján. Most akkor áttérünk a következő napirendi pontra, a digitális belső piacról szóló pontra. Seinfeld képviselő, köszönöm szépen a szót. Az energiapiac az Európai Unión belül mindenképpen megváltoztatandó. Azonban itt a bizonyos pozíciók erősítése azt jelenti, hogy a kereskedelmet, a biztonságot is erősíteni kell, az energiatermelést környezetbarátabbá kell tenni, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy a polgárok egy tisztább környezet és egy jobb klímát élvezenek. Hogy ezt elérjük, el kell érnünk egy alacsony kibocsátású rendszert az energiatermelésnél. Mindenképpen szükségünk van a számos energia forrás decentralizációjára, és nagyon lényeges az, hogy az energiatermelésnél is decentralizáljunk. Tehát, ami nagyon fontos ebben a tekintetben, az az, hogy legyen egy hatékony energiapiac. Ez pedig nem megy állami, illetve európai támogatás nélkül. Támogatom a jelentést. Köszönöm. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy most akkor áttérünk egy következő jelentésre. A szerzői jogokról. Úgy tűnik, hogy nincs itt a felszólaló úr, akkor Matthias asszony következik. Aki szintén nincs itt. Winter úr, Elnök úr, a tartózkodtam a szerzői joggal kapcsolatos szavazás utolsó szakaszában, mivel a 13. cikkel kapcsolatos indítványomat elutasították, a szellemi tulajdont meg kell őrizni a digitális világban, és ezt végre kell hajtani. Úgy gondolom nem a tilalom a leghelyesebb irány, hanem a megfelelő térítés. Az engedélykiadás, a licenszkiadás a mostani megoldás, de én jobban tartottam volna az általányt ebben az esetben, mert ez sok embert az utcára vezérete mostani szabályozás, de nem utasítottam el, mert helyesnek tartottam azt a platformot felelősségre vonni, amely az üzleti modellje alapján az uploadokból, az adatokból csinál nyereséget. Jó dolog természetesen a kreatívak, az, a kiadók érdekeit támogatni, ezért nem utasítottam el teljes mértékben ezt az irányelvet most abban bízom, hogy amikor átültetjük nemzeti jogban az irányelvet, akkor a sokszínűség és a ö, szellemi tulajdonvédelmek közötti egyensúlyt meg tudjuk őrizni. Köszönöm szépen, Spiráki úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy fontos nagy lépést tettünk a mai napon. Választ adunk nagy kérdésekre. Az Európai Unió kreatívjai, a szerzők, az újságírók kapják meg azt, ami megilleti őket, ha a nagy platformok használják a műveiket, a szellemi tulajdonjogokat működtetni kell az egységes piacon. Itt vannak a startupok is például. Neki eh, eh, vannak olyan cégek, amelyek kevesebb, mint három éve léteznek, nagyon kevesen látogatják ezeket. Rájuk nem szabad ugyanazokat az ellenőrzéseket bevezetni, mint a nagy platformok esetében. A lényeg azonban az, hogy a szerzőket, a kreatívokat meg kell fizetni, hiszen ők azok, akik működtetik ezt az egész ágazatot. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni a digitális világra is, bár ott gyorsabb a változás, mint a jogalkotás önmagában, de azért társadalmi jogalkotóként megvan a feladatunk, és mindenkinek meg kell adni a munkája gyümölcsét. Köszönöm szépen, Tetjen képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Leszavaztam ezt az irányelvet, hiszen szerintem a parlament egy nem demokratikus cenzúrát támogat ezzel, és igazából csak a tőke érdekeit szolgálja. Minden demokratikus ellenőrzés hiányzik belőle. Igazából az internetet akarják cenzúrázni. A szellemi tulajdon védelmét hangoztatják, és cenzúrát vezetnek be. Ez sokkal erősebb lesz, mint bármilyen korábban meglévő állami cenzúra. Nem jó nap ez a kreatívoknak, nem jó nap ez a művészeknek, és egy fekete nap az internet számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Soltész úr. Ez az irányelv szükséges. Azonban nagyon fontos a szerzői jogok tiszteletben tartása. Nagyon fontos, hogy ez az irányelv győzelmet jelent, hiszen az internet megváltozik. Az interneten cenzúra lesz. A digitális óriások fognak cenzúrát gyakorolni az interneten. Már voltak ilyen esetek, gondoljuk a Google Európai Bizottság vitájára, és most igazából megnyitjuk a kapukat a visszaélések előtt. Az sem világos, hogy a robotizált szűrők mit is fognak jelenteni. Ezek a szűrők benyúlhatnak az egyes emberek jogaiba. Remélem, hogy ez az irányelv az átültetésénél pontosan az ellenkezőjébe fordul, és hogy az internetből meghagyja a szabad kreatív térséget Európában. Köszönöm szépen, Mann úr. Nem vagyok a kompromisszum híve a copyright irányelv kapcsán a 13. és a 15. cikk miatt. Üdvözlöm azt a jogot, hogy védjék a tartalmakat a művészek, a szerzők, a megfelelő díjazásban részesüljenek. De a szellemi tulajdon nem lehet ingyenes. Aki az internetbe megy, ezért az fizessen. De a védett eh, művek védelme, upload, szűrők alapján ez egy hiba. Az algoritmusok a vállalati jogok és a másolt eh, tartalmak közötti különbséget nem tudják megtenni. Ez fiatal és új és régi analóg és digitális közötti különbségeket figyelembe kéne venni. Úgy gondolom, hogy számos aggály merül fel a tagállami végrehajtás során. Nem fordulhat elő, hogy a véleményszabadságot korlátozzuk. Az internetnek nyitottnak kell maradni a tisztességesnek és mindenki számára hozzáférhetőnek. Köszönöm szépen, Nekavur. Köszönöm szépen. Szerettem volna a megállapodástról beszélni. Én úgy gondolom, hogy ez a szöveg egyáltalán nem biztosítja az egyensúlyt a fogyasztók jogai, illetve a szerzői jogok tulajdonosai között. Nagyon gyorsan változnak a dolgok a technológiában, ezért a szabályoknak is ezt kellene követnie, de ennek a reformnak nem szabad, hogy öncélúvá váljon. Minél szélesebb körben kell ezt kontextusba helyezni. Én azt gondolom, hogy a 13-as cikk az mindenképpen egy vörös vonal, egy elfogadhatatlan dolog, és mindenféle munkát javadalmazni kellene, az a helyzet, hogy a szabadságot biztosítani kell, ugyanakkor én nem tudok támogatni egy olyan reformot, amelyben a szerzői jogok gyengülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Adinolfi képviselő. Abból indítunk ki, hogy a célunk az, hogy a szerzői jogokra vonatkozó irányelvet módosítsuk, miután ez már ugye majdnem 20 éves. A végén aztán egy egészen más dolog kerekedett ki ebből. Gyakorlatilag az internet és az alapjogok szabadságát veszélyeztetjük, úgyhogy ez szerintünk egyáltalán nem jó ö, eredmény. Olyanok számára főként nem, akik ö, fontosnak tartják a szólásszabadságot, amely mindenképpen a demokrácia alapját képezi számunkra. Úgyhogy a trilógusokban foglaltak sem kiegyenlít, tehát ezek sem megfelelőek számunkra, a technológiai változásokra is érzékenyek kell reagálni, ugyanakkor viszont a volt 11-es és 13-as cikkek miatt az egész irányelv rossz irányba megy el, mert ezekkel az interneten a szólásszabadságot korlátozzuk. Ez, pedig, ez viszont elfogadhatatlan számunkra, úgyhogy csak ellene tudtunk szavazni. Az ötcsillag mozgalom mindig is a szabad internetért harcolt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vityikoffer úr következik.